kialakítani a Vámonió keretein belül, és a meglévő problémákat ezen belül lehet majd egyeztetni, egy, megoldani, várhatóan új szellemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Holnap lesz a szavazás 12 órakor. Lezárom ezt a vitát. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont Dallange asszony jelentése a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós sokszabályok végrehajtásáról. Delenga mondja a szó négy percre. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Saját kezdeményező jelentéssel az Európai Parlament megkongatja a vészharangot az ökoszisztémákkal, a biológiai sokféleséggel kapcsolatban a két értőek 30%-a, az emlősök 40%-a és az édes vízi halak 50%-a már fenyegetett, kihalás fenyegeti. Nem csak biológiai és ökológiai szempontokat kell figyelembe vennünk, hanem morális kötelezettségünk, hogy a gyermekeinknek és unokáinknak olyan állapotban hagyjuk hátra a földet, hogy tudjanak vele valamit kezdeni mindenképpen gazdaság érdekünk is, hogy investáljunk a biológiai sokszínűségbe. A tiszta víz, a széndiokszid megkötése, a nagyobb eh, hozamok, eh, ez mind a biológiai sokszínűségnek köszönhető. Az egész világon évi 50 milliárdba kerül a fajok csökkenése, kihalása. Az EU és ezen a területen, és a tagállamok borzasztó egy kudarcot vallottak ezen a területen. 2010-re meg akartuk állítani a biológiai sokféleség csökkenését, ettől nagyon messze vagyunk. 2020-as célkitűzéseket remélhetőleg meg tudjuk valósítani, de itt politikai akaratra van szükség. A jelentésemben konkrét javaslatokat is teszek. Például eh, arra gondoltam, hogy eh, a változtatni kell, és integrált megközelítést kell alkalmazni a finanszírozásnál. Itt eh, nem csak a természetvédelmi politikát kell képviselnünk, hanem a regionális politikában, tulajdonképpen minden politika területbe integrálni kell a biodiverzitás célkitűzéseit. A közös agrárpolitika reformja sok lehetőséget nyújt számunkra, közös szolgáltatásokat, erre gondolhatunk, és jó lenne, hogyha a gazdák fenntartó módon folytatnák a termelést. A gazdaság, az ökonomia és az ökológia kéz a kézben járhatnak együtt, és ez zöld munkahelyek teremtését teheti majd lehetővé. A Natura 2000 területekkel kapcsolatban jobb együttműködésre van szükség, határon átnyúló megközelítésre, az állatok, a növények számára nincsenek határok. Több egyértelműségre, szenvedélyre, elkötelezettségre van szükség. A Natura 2000 programok megvalósulásában is tovább kell haladnunk. Az Európai Bizottság ambíciója a biodiverzitás csökkentésének megállítása 2020-ra, ez egy minimális ambíció a helyreállítás is része kell, hogy legyen az ambíciónknak, nem csak a csökkenés megállítása. Nemzetközi szinten kell lépni ennek érdekében. És a Nagoyai csúcs találkozó jövő hónapban egy hangon kell, hogy beszéljen Európa ezekről a kérdésekről. Szerintünk impact assessmentre hatásvizsgálatra van szükség, az ökológiai, szociális, gazdasági következményekről egyaránt. Itt nem kifogásokat kell keresni, hanem egyértelmű nyelvet kell beszélni beszélni. Az Európai bizottság azt kérem, hogy egy új politikát alkalmazzon az invazív idegenfajokkal kapcsolatban is. És az egyik területen előrelépni nem elég, hiszen nagyon Nagy-Britanniában már nagyon nagy visszhangja volt annak, ami a közelmúltban történt, és ha más országban történt katasztrófák kihatnak minden szomszédos országra is. Röviden eh, végezetül szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködésért, amik lehetővé tették, hogy a Környezetvédelmi Bizottságban egy hangulat fogadták el ezt a jelentést. Poticsnyi biztos nem tudott ott lenni, mert New Yorkban eh, pont a biodiverzitás kérésével foglalkozó konferencián volt. De bízom de Hecht eh, biztos úrban, aki anyanyelvén hallgatta azt, amit én elmondtam, és köszönöm a kollégáknak is a figyelmet, és hogy meghallgattam elfogadtak. Köszönjük szépen. Most akkor megadom 5 percben biztos úrnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Ahogy most itt egymással tárgyalunk, valóban az ENSZ vitáján vesz részt Potosnik biztos úr a biodiverzitás évének jegyében. És nyilván így ért értik, hogy miért nem jött el személyesen. Engem bízott meg, hogy a bizottság nevében köszönjem meg Delenge asszonynak ezt a nagyon időszerű jelentést a biodiverzitás védelméről és annak végrehajtásáról, az EU Natura szabályozásáról is. Kiemelném az időszerű szót. Az EU most válaszút előtt áll, a biodiverzitás és a természetvédelem témáiban. Önökkel egybehangzva úgy gondoljuk mi is a bizottságnál, hogy itt jelentős, gyors lépésekre lenne szükség a biodiverzitás csökkenésének megállítása érdekében. Óriási méretű az ökoszisztémák pusztulása, ezek adják a biodiverzitást, és az ember is ezektől függőségben él. Amikor a 2010-es célokat kitűztük, akkor azt reméltük, hogy büszkék lehetünk a Natura programra például. Több mint 20%-kal nőttük a, növeltük a finanszírozását ennek a szárazföldeken és a tengereken is. Mégis azt látjuk, hogy a céljainkat nem értük el, sőt jelentősen megnőtt a biodiverzitás csökkenése. Óriási méretű a gazdasági és pénzügyi válság, és ennek kapcsán a biodiverzitási célok visszaesése is. <clears throat> Az EU-nak fe, fel, fel kell tartóztatnia 2020-ig a jelenlegi trendeket, ehhez valóban jelentős hozzájárulásokra lenne szükség. Barózó elnök úr nemrégiben az unió állapotáról szóló beszélében elkötelezte magát a célunk, céljaink mellett, és eh, sürgősségi feladatnak nevezte a biodiverzitás csökkenés elleni küzdelmet. Óriásiak a célok, a fő problémák eh, a biodiverzitás politika lényegét érintő problémák, mert a biodiverzitás eleve ugye nagyon divers kérdéskör, nehezen definiálható, és nehezen mérhető. Gyakran oda jutunk, hogyha mindenki bűnös, akkor végül is senki sem bűnös. Ezért átalakulásra, metamorfózisra lenne szükség, politikáink teljes átalakítására, amelyeknek bármilyen köze lehet a biodiverzitáshoz. Ez nyilvánvalóan így van a kap területén, a halászati területen, a kohéziós területen. Ezek fontos területek, ahol a biodiverzitás elleni harcot mainstreamingelni kellenünk, tehát főcsapás irányát kellene tennünk, valamennyi ágazatban horizontális feladatként kell kezelni ezt, hogyha el akarjuk érni a 2020-as célokat, és meg akarjuk állítani a katasztrofális következményekkel rendelkező biodiverzitás csökkenést. A biodiverzitás csökkenése globálisan is nagy, nem csak az EU-ban. Óriási a nyomás a fajokra, az ökoszisztémákra, és a megoldások, és az ezzel foglalkozó cégek, szolgáltatások, szolgálatok óriási feladatok előtt állnak. A bolygó megmentése ugye már kimondva is hát felfoghatatlan feladat, de ez nem szabad, hogy elkedvetlenítsen minket. Új stratégiát kell, konkrét stratégiát kell kialakítanunk a 2020-as célok elérése érdekében. Hamarosan nyilatkozatot adunk ki, közleményt, a Natura Life programok működéséről, a fajok védelmének lehetőségéről, a természetvédelmi előnyeiről ezek, ezen intézkedéseknek. A jelentés kiemeli, hogy a Natura szabályozás végrehajtását komolyban kéne venni, úgy gondoljuk, hogy önökkel, parlamenti képviselőkkel együtt olyan intézkedés csomagot fogunk elfogadni, amelyek az új biodiverzitás célok elérését segítik majd, és köszönöm a szerzőnek, Delange asszonynak a kiváló jelentést és hozzájárulást a vitához. Köszönöm elnök úr a szó. Köszönöm szépen, biztos úr. A bizottság, a halászati szakbizottság részéről Lövin asszony a szó. Egy percre. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani De Lange asszonynak ezért a jelentésért, és nagyon örülök, hogy a Halászati Szakbizottság támogatásáról tudja biztosítani ezt a jelentést, amely rámutat, hogy a politikai területek között nagy az átfedés. A nagy testű halak 70 és 90%-a közötti arányban kihalás fenyegeti. Ez meggyengíti a tengeri ökoszisztémákat, amelyek pedig felszívnák a széndiokszidot. És így egy olyan láncemet képeznek, amelyek a klímaváltozás elleni harcban nagyon fontosak lennének. Nagyon fontos a nagoyai helyzet is, és az is, hogy a halászati szakbizottságban a tengeri sokféle sokszínűség megőrzését támogassuk. Eddig nem ismertük fel a kapcsolatokat a jelentésben, és most véget kell vennünk, vetnünk annak, hogy a biológiai sokféleség elveszen. Ezt nagyon figyelembe kell vennünk mert a halászati politikákban is. Először is Széber úr szó másfél percre. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Delange asszonynak a kiváló jelentéshez, és az árnyék jelentéstevőknek is gratulálok a kiváló együttműködésért. A számok világosak, benne vannak a jelentésben is, morális felelősségünk az, hogy megőrizzük a biológiai sokfélűséget, ökológiai, ökonomiai és értelemben is őrültség lenne, hogyha nem eredményezne sikereket ez a törekvésünk. Az elfogadottság a polgárok körében különösen fontos kérdés, hogyha a Natura 2000 programokról beszélünk, látjuk, hogy ezek több országban nagyon sikeresek, működnek a hálózatok, más országokban viszont kevésbé sikeresek. A bizottságnak jobban oda kellene figyelnie arra, hogy itt egységes mércével mérjen. Nagyon sok embert nem zavar az, hogy a biodiverzitást védik, ezt értik az emberek. De azt nem értik az emberek, hogy néhány városban ezeket a kérdéseket lazán kezelik, más, ország, más ország, városokban vagy országokban pedig nagyon szigorúan. A level playing field-el, az azonos szabályokkal, kellene eh, eljárnunk. Ez egy kondíció színek van annak, hogy sikeresek legyenek az erőfeszítéseink. Iránymutatásokra lenne szükség, egységes eh, irányelvekre. Eh, elnök úr, ön egy olyan érszakból érkezik, ahol a biodiverzitással kapcsolatban elég sok a panasz, és mindig a szemünkre hányák azt, hogy nem vagyunk képesek Európában mindenkit azonosan elbírálni, egy mércével mérni. Most pedig Jó lányen úrja szó két percre. Hát, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, nem akarok egy országra mutogatni, hiszen akkor mindenki visszamutogatna ránk az eu mert a 2010-es stratégiánk nem működött és az új évtizedre, 2020-ra új terveket kell szövegetnünk. Néhány hét múlva ENSZ konferencia lesz Nagoyában a biológiai sokféleségről, és remélem, hogy ez nem lesz olyan kiábrándító, mint a kopenhágai klíme konferencia volt. Nem szabad, hogy megint kudarcot vagyunk egy ilyen fontos természetvédelmi globális konferencián. Az EU-nak itt igen nagy a szerepe. El kell köteleznünk magunkat egy globális program mellett, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget, szolidaritásnak kell lennünk a finanszírozás területén is, és, ahogy azt már mondták, egységesen kell felszólalnunk, nem 27 különböző nyelven. 50 milliárd eurós veszteség minden évben azért, mert a fajok kihalnak. Az EU költségvetéséből azonban csak 0,2%-ot szánunk a sokféleség megőrzésére. Hát ez nem elég, ez egyértelmű. Középtávon több pénzre van szükségünk a biológiai sokféleség megőrzésére. Ami pedig az EU szolidaritását illeti a világ többi részével. Egy olyan eszközre lenne szükségünk, hogy ellenszolgáltassunk az olyan fajokért, amelyeket például orvosságok előállítására használunk fel. A sikerkulcsa az, hogy ez egy mindent lefedő terület. Mezőgazdaság, halászat, erdészet, tengerhalászat. Ezt mind meg kell vizsgálnunk a biológiai sokféleség szempontjából. Ezen kívül a föld védelme ez egy határ, egy, ami megakadályozza a széndiokszidnak a túltermelődését, és itt is nagyon fontos, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget. Egyébként szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Elnök, Zselbrandi úr, két percre. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a raportőrnek a kemény munkát jelentéssel kapcsolatban. A bevezetés elég szomorú, a biodiverzitási stratégiánk nem létezik, hiányzik. 2000-ben azt mondtuk, hogy meg kell állítani a biológiai sokszínűség csökkenését. Nem csak, hogy nem sikerült, hanem egy hatalmas kudarcba fulladt ez a törekvés. Nem sikerült a csökkenés sebességét sem lelassítani. Borzasztóan fenyeget minket a fajok kihalása. A, persze azért volt, amit sikerek is voltak, a Natura 2000 több országban sikeres voltak eredmények, de ez túl kevés. És úgy tűnik, hogy folytatódik nagyon sok állatfaj kihallása. Az Európai Tanács szép ajánlásokat dolgozott ki, az ENSZ különböző kongresszusain is nagyon szép szavak hangzanak el, de hogyha igazán valami fájdalmas, és igazán választásokat, döntéseket kell hozni, akkor a halászok érdekei mindig fontosabbak, mint a halálományok megőrzése, és a különösen érzékeny területek védelme. Ott mindig fontosabb az erdők védelménél az ipar érdeke rossz döntések, rossz választások következtében az éves bruttó összetermék 7%-a 14 ezer milliárd veszteség vár majd ránk, hogyha most nem eh, indulunk el a helyes irányba. A következő hónapban kiderül, hogy komolyan gondoljuk-e az új biodiverzitási stratégiát, az új agrárpolitika, halászati politika és sok más területeken döntéseket kell hozni, ahol az állatok a fajok pusztulásának megállítása ettől függ a megfelelő, a jó döntéseket kell meghoznunk. Máskülönben az új biológiai sokszínűségi stratégia ugyanúgy csak üres papír marad, mint a korábbiak. És a papír tigrisek, a valódi tigrisekkel ellentétben soha nem fognak kihalni, csak a valódiak pusztulnak. Köszönjük szépen. Beyer kolléga kap 5 percben szót. Monsieur le Président, Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Idén van a biológiai sokféleség éve. És közben azt látjuk, hogy háromszoros a probléma. Ez koherens, integrált megközelítést követelne, mert az ökológiai katasztrófa fenyegeti a gazdasági és szociális felépítményt is. A klímakatasztrófa, a szociális katasztrófa és a biológiai sokféleség pusztulása ez a háromszorosság, a fajok sokféleségét nehéz beárazni, de ez nem pusztán ár kérdés, hanem gazdasági értelemben is egyértelműen veszteség, kulturális veszteség is. Elmondták már a kollégák, hogy a gazdaság 40%-a közvetlenül függ az ökoszolgáltatásoktól, és a 60% is függ közvetetten és közben Európában a fajsokféleség felére csökkent. Sok 10 millió, milliárd euróra becsülhető, 15 milliárd euróra az éves gazdasági vesztesége miatt. A múlt politikájának hibái most csúcsosodnak ki, és a jelentés ugyanezekre utal, de nagyon remélem, hogy miután megírta a kolléganő azt, ezt el is fogadjuk, és áttérünk a tettek mezejére. A tanács és bizottság úgy tűnik, hogy nem fogja föl a probléma súlyosságát és sürgősségét. Még mindig bürokratikus akadályokat gördítenek a pénzügyi támogatási javaslataink elébe. A sokféleség a 2020-as stratégiában sincs kidolgozva. A Natura 2000 program jó, de sokkal koherensebben kéne megvalósítani, és gondoskodnunk kellene arról, hogy a természeti erőforrásokat, ezt a tőkénket megőrizzük a jövő számára. Köszönöm. A kérdés Van Dallen, Van Dallen úr, egy perce. Elnök úr, le kell szegeznünk, hogy 2010-ben, pontosan ebben az évben, a biológiai sokfélűség évében a célokat nem sikerült elérni. A biológiai sokfélűség Európában és a világon másütt is tovább romlik. A sokféleség Isten alkotásának a lényege, a legfontosabb erőforrásunk, az élelmiszerünk, a nyersanyagok alapja, és ez garantálja, hogy stabilak maradnak az éghajlati viszonyok. Éppen ezért itt most már valóban konkrét cselekvésre van szükség. Egy hangon kell beszélnünk a bizottságnak, a tagállamoknak, a parlamentnek. Ambiciózus célokat kell kitűzni, és meg is kell valósítani 2020-ig. Azaz az a biológiai sokféleségi stratégiát ki kell dolgozni, egy globális vízióra van szükség, az ökoszisztémákat tiszteletben kell tartani, meg kell őrizni és helyre kell állítani. Köszönöm. A Kirius Ferreira, jelenleptől. Most pedig Ferreira úr, szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ökológiai hálózat definíciója, amely Európai Unió szinten a habitátok képviselőit egy asztalhoz ülteti, ez szükséges, szükséges előfeltétel ahhoz, hogy megvédhessük a biológiai sokféleséget, de nem elegendő. Vannak olyan fenyegetések, amelyeket le kell győznünk, és vannak olyan területek, amelyeket vissza kell hódítanunk. A Natura 2000-et létrehozott megkaptuk, de nem volt elég a pénzügyi támogatás ahhoz, hogy működjön, és ez alássa a program hatékonyságát. Nagyon sajnálatos, hogy a 2010-es költségvetés a LIFE programot kiiktatja, miközben egyre többet költünk katonai programokra. A biológiai sokféleség megőrzése azt jelenti, hogy minden szektoros politikában figyelnünk kell erre és az Európai Unió a kereskedelmi politikában is kell, hogy védje ezt, hisz a mezőgazdasági politikában annak érdekében, hogy támogassuk a biológiai sokféleséget. Elnök úr, Rosbach asszony a szó. Köszönöm szépen. Sajnos ma egy olyan jelentést látunk magunk előtt a biológiai sokféleségről, amely figyelmeztet minket, hogy a bolygónkat védeni kell. Ez miért nem magától értetődő? De mivel védenünk kell a biológiai sokféleséget, ezért kritikusnak kell lennünk a sokféleség elvesztését illetően. Egyetértek, a közös halál, halá, halászati politikának változtatásokat kell eszközölnie, a sokféleség védelmére. Nem folytathatjuk a biológiai sokféleség kiirtását például rovarírtókkal. Az ipar nagyon jelentős tényező ebben. Versenyképesnek kell lennünk, de ugyanakkor meg kell védenünk a környezetünket. Mezőgazdaság, halászat, mindenkinek kötelessége ez, mindenki a világ állampolgára. Ami nagyon fontos, hogy minden egyes állampolgár tegyen valamit, ne csak beszéljen a természetvédelemről minden nap. Köszönöm, elnök úr. Elnök, Gutierrez asszony, másfél perce. Köszönöm szépen, elnök úr. A biodiverzitás éve még mindig nem jutott el odáig, hogy a megoldásokról szólaltasson meg minket. Még csak a probléma megközelítésénél tartunk. Európa nyilvánvalóan egységes, vagy hát nem is egységes, de földrajzi egység, és ezért egységes megközelítés, makropolitika kéne, hogy szülessen itt az Európai Unióban, ugyanis a biodiverzitás világos, hogy nem lokális probléma. sajnos ö, nem figyelünk oda a termőföldek elhagyásának problémájára. Az élet ciklusa az élelmiszereknek, az állatoknak, élőlényeknek külön tanulmányozást igényelne, ugyanis ha bizonyos fák, bokrok eltűnnek, akkor bizonyos madarak is eltűnnek, és bizonyos rovarok meg elszaporodnak. És itt nem önmagukért, bár önmagukért is lehetne őket kell védeni a, az élőlényeket, hanem ezen egyensúlyok felborulása miatt kell a biodiverzitást védeni, hogy ezeket elkerüljük. Minden érintetnek részt kellene venni a vitában. A földművelők, a mezőgazdaságban dolgozók a legfontosabb ö, érintettjei a problémának, ők vannak legközelebb a problémához, és gyakorlatilag egy mezőgazdasági diktatúra érvényesül az EU-ban, amely nyomás gyakorol rájuk, és így nem képesek. Köszönjük szépen. Megadom a szót Perlo Rodriguez úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ah, valóban itt az ideje, hogy megcsendítsük a harangot, megzengessük a vészharangot, nem csak azért, mert itt van a tíz éves évfordulója milleniumi célok elérésének, hanem, vagy hát kitűzésének, értékelésének, hanem azért is, mert a jövő generációi fogják megfizetni azt, amit mi itt okozunk. Az EU egy ideig valóban élen járt a konzervációs, a természetvédelmi erőfeszítések területén, de úgy tűnik, hogy egyre inkább megfogyatkozott az akarat és a pénzügyi ráfordítási akarat is az EU-ban. A természetvédelmi területekre nem korlátozódhat a biodiverzitás védelme, tehát nem olyan a természet, amit múzeumban lehetne zárni. A biodiverzitás mindenhol ott van, illetve ott kéne, hogy legyen, és dominó hatással rendelkezik, ha egy kocka eldől, akkor az összes többi is eldől. A szubszidiaritás az egyetlen módszere a termőföldek fenntartásának, ha a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, a jövő sokféleségének ez a módja. A 67-es bekezdés második részét nem tudom elfogadni. Közös alapra lenne szükség, közös politikai akaratra a tagállamok részéről. Ugyanakkor az EU-ra is szükség van, hogy eljátsza a fontos neki jutott szerepet. Köszönöm, elnök úr. Delange eh, kollégának is szeretném megköszönni a jelentést a eh, biológiai sokféliségről hogyha Európának nem sikerül a eh, biológiai sokféliséggel kapcsolatos kötelezettségeket komolyan venni és állami szintre emelni, ahogyan a raportér is felteszi ezt a kérdést, akkor 2020-ra sem sikerül megállítani a biológiai sokféleség csökkentését. 2020-ban is ez lesz a helyzet, azt kell mondanunk, hogy a célt nem sikerült akkor sem elérnünk, akkor ez azt jelenti, hogy még több pénzt kell majd kiadnunk az agrárpolitikában, a halászati politikában, a regionális politikában, minden más területen, amikor most a költségvetési hosszú távú tervről beszélünk, ezeket a területeket érinteni fogja mindez. A biológiai sokfélűségről szólva, ez szorosan összefügg a hosszú távú költségvetéssel, hiszen Európában igazából a sokféleség területén, ha nem teszünk valamit, akkor minden csak üres hé marad. Nikolson asszony. Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő nagyon jól felismeri, hogy milyen nagy szerepük van a gazdáknak a biológiai sokféleség megérzésében, hogy a jó, gazdas, jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásával. A legfontosabb érv, amiket a viták során hallunk, az az, hogy felelősség teljes gazdálkodásra van szükség, és hogyan tudjuk kompenzálni a gazdáknak azt, hogy hát többe kerül nekik, hogyha agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket tesznek. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha a gazdák valóban az agrár környezetvédelmi intézkedéseket hoznák meg, ahelyett, hogy nagyon bonyolult cost compliance szabályokat kellene betartaniuk. De Lange asszony jelentése is említi azt, hogy extra, külön kiegészítő támogatást kellene adni a gazdáknak, hogy jobban többet tudjanak tenni a környezet megőrzéséért. Nem gondolom, hogy különböző mm, pseudointézkedésekre lenne szükség, de mindenképpen választ kell adnunk azokra a kihívásokra, amelyekkel szembesülünk ezen a területen, és nincs kétségem se afelől, hogy a reform kapcsán ezt sikerül is megtennünk. Köszönöm. Antonescu asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a jelentéstevő asszonynak gratulálni a munkájához a biológiai sokféleség megvédése, a föld, a víz, a levegő védelme nagyon fontos, hiszen minden a biológiai sokféleségtől függ. A bizottságnak és a tagállamoknak aktívan részt kell venni ebben, hogy a közös tőkénket megvédjük. Megújuló energiaforrásokat kell előteremtenünk, és az energiaellátás és az egészséges környezetvédelme miatt is nagyon fontos ez a munka. Több nagyobb finanszírozásra van szükségünk, továbbra is az Európai Uniós költségvetésnek ez nagyon kicsi része. Beruházásokra van szükségünk, ösztönzőkre, és a beruházásokat nem szabad támogatni, amelyek tagadják a biológiai sokféleség védelmét bevált jó gyakorlatokra van szükségünk a projektek megvalósításában. Támogatom a jelentéstevő javaslatát. A bizottság készítsen egy jelentést arról, hogy az egyes projektek mennyire fenntarthatók. Köszönöm. Van Bremt asszony. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a kollégákat hallgatom itt a parlamentben, világos, hogy egyetértés van, a dolog sürgős. Ez valóban így van, és végre a dolog lényegéről kell beszélnünk. Az ENSZ környezetvédelmi programja kiszámította azt, azt, hogy nagyon gazdaságos a befektetés a biodiverzitásba. Minden egyes euró befektetést 15-szörösen akár megtérül. Hatalmas gazdasági hozzáadott értéket jelent a biológiai sokféleség megőrzése minden gazdaságban, így többek között a mezőgazdaságban, a halászatban, a strukturális alapokkal kapcsolatban. A mezőgazdaság kapcsán az elmúlt 15 évben sokat léptünk előre, de még nagyon messze vagyunk a végleges célkitűzésektől. Az agrárium hozzájárulhat ahhoz, hogy a biológiai sokféleség, sokféleség megmarad, és minden más szektorban is ez a legnagyobb kihívás, ami előtt az Európai Unió áll. Vojcsakovszki úr, egy perce. Itt van Vojcsakovszki úr? Nem látom Vojcsakovszki úrt, úgyhogy Fraga Esztövesz asszony másfél percre. Itt van? Ő se, őt se látom. Akkor Carvalho asszony másfél percre. Senhor prezident, Senhor komisszárió, a importância Elnök úr, biztos úr, ennek a jelentésnek a jelentésége mutatja, hogy milyen fontos ez a téma. Nagyon sajnálatos, hogy a Göteborgi célkitűzéseket, amelyeket 2001-ben kitűztünk, hogy 2010-re megállítjuk a biológiai sokféleség megőrzését, nem sikerült elérnünk ezt a célt. Ez veszélybe sodorja a jövőnket, és közvetlen gazdasági kihatása van. A Natura 2000-es jogszabályok nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnának a biológiai sokféleség megőrzéséhez, de ehhez szükség van arra, hogy a tagállamok fontosnak vallják ennek a hálózatnak a fenntartását, illetve hogy a bizottság a biodiverzitási kérdéseket, a halászat, regionális politika, turizmus, mezőgazdaságba is bevonja. Ezen kívül a költségvetést növelni kell tudományos kutatásokra, hogy megvizsgáljuk a biológiai sokféleséget és a különböző keretprogramokat. Így aztán sürgős, hogy 2020-ra egy új célkitűzést tűzzünk ki, amely az legyen, hogy megállítsuk a biológiai sokféleség elvesztését a világon és az EU-ban. Eh, Akkor most a spontán hozzászólások ideje Kelly úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki azt, a dal azt mondja, hogy Isten teremtményei egyenlőek, néhány fönt énekel, néhány a földön, de mind nagyon érdekes. Az Isten teremtményei lassan kihalnak. Gyakorlatilag azért, mert az ember beavatkozik a természetbe, véget vet az életüknek. Így aztán itt az ideje, hogy végre rendet tegyünk ebben a kérdésben. Teljesen egyetértek Delange asszonyal és a többi hozzászólóval. Igen, az idő szorít minket. Visszafordíthatatlanok a károk. 50 milliárdos ö, veszteség 2050-re 14 trillióra emelkedik majd a veszteség. Ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, két dologra van szükség. Díjaznunk kell, nem büntetni a gazdálkodókat és a halászokat, és nagyon fontos az is, hogy a fiatalokat oktassuk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Sonik. Sonik úr. Köszönöm, elnök úr. Az ENSZ közgyűlés döntött úgy, hogy a 2010-es év legyen a biodiverzitás éve. És világszerte kampányok zajlanak, mi is részt veszünk ezekben a biodiverzitás megmentése érdekében. Ugyanakkor az Euróbarométer tavalyi adatai szerint az európaiak mindössze 38%-a tudja egyáltalán, hogy mit jelent a biodiverzitás szó. Tehát, ha fel akarjuk mutatni, hogy mit értünk el ezen a területen, akkor bőven lenne hova tovább lépni. Komoly lépéseket kéne tenni a tudatformálás területén a biodiverzitás elleni harc érdekében. az épített örökségről beszélünk sokat, miért nem beszélünk ugyanennyit vagy még többet a biodiverzitásról, a természeti örökségről? A Nagoyai konferencia most kiváló alkalom lenne arra, hogy az EU világos véleményt képviseljen, és a biodiverzitás védelmét, ennek az ügyét a kezébe vegye 2030-ig terjedően közös fellépésekkel és több finanszírozással. Köszönöm. Klász 21 percre. Köszönöm, elnök úr. Fentarthatóan és felelősen kell a természet kincseivel bánnunk. A természetvédelme a földművelés alapfeltétele is, hiszen újra teremtjük a feltételeket. Az életterek megőrzése nálam, nálunk is, hazámban is ö, probléma. Nincs elég ö, legelő. Az Apollo lepke például kiszorulóban van, és az integrált növényvédelemnek jobban figyelembe kéne venni azokat a növénybetegségeket, amelyek kell szembeni fellépés során fajokat írtanak ki. A jövőben sokkal jobban össze kéne fogni az mezőgazdaságon belül a természetvédelmi feladatokat. Sok különálló erőfeszítés zajlik, de mindenképpen azt látjuk, hogy a tagállamokban nem egyformán hajtják végre az európai szabályokat, sokkal komolyabban számon kéne kérni a tagállamoktól a végrehajtást. Hölgyeim és uraim, a talajvédelme ügyében a tagállamok most azonnal tehetnének valamit, nem várhatják meg az európai irányelvet. A kíros, eh, tabadzi...

ezért nagyon fontos hogy a natura two thousand jövő évi felülvizsgálatánál a kap reformjánál és az új vzpolitikai szabályozás kialaktásakor two thousand and eleven twelve során a biodiverzitás a biológiai sokféleség legyen prioritás. köszönöm a figyelmet. comisar un raport. Elnök úr, biztos úr, nagyon fontos ez a jelentés. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. És hagyd szóljak valamit a biodiverzitás kérdéskörének egyik fontos eleméhez, a Natura 2000 hálózat nagy területet fed le Romániában, a területünk 6,7%-a Natura 2000 terület. A bizottság becslései szerint a Natura 2000 hálózat fenntartásának a költsége körülbelül 6 milliárd euró évente. Ez tulajdonképpen egy célkitűzés, amit el akarunk érni hogyha védeni akarjuk a biológiai sokféleséget, akkor a bizottság az ehhez szükséges forrásokat az új 2014 utáni költségvetésben mindenképpen meg kell, hogy teremtse újjá kell értékelnünk a jelenlegi pénzügyi terveket, hogyha valóban azt akarjuk, hogy 2010-ben megálljon a csökkenés. Légi, la conservazione del... Biztos úr, kedves kollégánk, a biológiai sokféleség megérzése nagyon surkos és nagyon fontos téma, és sajnos nagyon sokan nem érzik át ennek a fontosságát nem értem, hogy hogy lehet, hogy nagyon sok állampolgár nem érti az EU-ban ennek a fontosságát, sem azt, hogy hogyan hat ki ez a gazdaságunkra és az éghajlatra. Én biztos vagyok benne, hogy most tőlünk függ az, hogy az EU-s jogszabályokat hatékonyá tegyük. Meg kell találnunk a finanszírozási erőforrásokat ezekhez a jogszabályokhoz. És meg kell könnyítenünk a helyi projekteknek, a live projekteknek, amit Antonescu asszony említett, hogy működjenek a tengeri habitátokat és a szárazföldi habitátokat is védeni kell. Minden tagállamnak feladata az, hogy harmonizálja a projektjeit. Helyi szinten a biológiai sok sokszínűség megőrzése prioritást kell, hogy élvezzen. Ezen kívül felelősségünk az is, hogy nagyon üzenetet, ütős üzenetet küldjünk az európai állampolgároknak. Nikolescu úr. Elnök úr, Szeretném meghangatni a vészharangot ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon aggályosnak tartom a helyzetet. Több tanulmány is eh, rávilágított arra, hogy a fekete tengerben eh, a hal pusztulás eh, drámai méreteket kezd ölteni. Ennek az oka pedig az, hogy a folyókból szennyezett víz folyik be a Fekete-tengerbe, nitrogén, foszfor, sok szennyező anyag. 30 év múlva valószínűleg egy tanulmány szerint már nem is lesz hal a sok szennyvíz bevezetés miatt. Azt hiszem, hogy mindenképpen az Európai Unió számára ez prioritás kell, hogy legyen. Ezért is különösen üdvözlöm, hogy elkészült az jelentést, és gratulálok a raportőrnek. Wojciechowski úr, egy percre. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék gratulálni Delenge asszonynak a kitűnő jelentéshez. A biodiverzitással kapcsolatos vita nagyon fontos, de azt hiszem, hogy egy nagyon lényeges elemről eddig még nem beszéltünk, ez pedig a GMO-k problematikája. Ugyanis a genetikai módosított szervezetek nagy veszélyt jelentenek a biodiverzitásra. Európában még nincs nagyon sok GMO, de nagy a nyomás, hogy új és új növényeket engedélyezzünk, GMO növényeket engedélyezzünk nagyon nagy a veszély, és ez igazából nagy fenyegetést jelent a biológiai sokféleség számára. Hogyha ez megkövetkezik, hogyha a monokultúrában nagy területeken termesztenek majd GMO-kat, hatalmas lesz a biológiai sokféleség kapcsán a veszteség. Azonnak meg kell tudnia védeni magát politikailag. Amennyire tudom, néhány politikai csoportok miatt nem lehet páneurópai, európai tilalmat bevezetni az ilyen GMO növényekre. Sőt, de, de legalább ne adjunk támogatást a GMO-knak, legalábbis európai pénzzel ne szubvencionáljuk ezeket kedves kollégák! a biodiverzitás nagyon fontos valamennyiünk számára. az ökoszisztémák pusztulása a biológiai sokféleség megszűnése nem áll meg a határok előtt ezért csatlakozom ahhoz a felhíváshoz, miszerint a tanács, a bizottságnak és a tagállamoknak javítani kell a magatartásukon, és jobban be kell tartaniuk a létező jogszabályokat. Köszönöm. Rossi úr, jelen van? Rossi úr. Kedves kollégák, a biodiversitás olyan intézkedés, ami a különböző növényi és állati fajokat befolyásolja. Ez három évezred óta lehetővé teszi a világnak, hogy a Földön az új körülményekhez alkalmazkodjanak az élőlények, és ennek a jövőben is folytatódnia kell, és az tulajdonképpen az evolúciónak az eredménye. Ugyanakkor egy ö, tartalék is, ami lehetővé teszi a genetikai, biológiai fejlődést, és lehetővé teszi, hogy új formák jelenjenek meg. Ennek a biodiversitásnak a megőrzésére oda kell figyelnünk, és ez egy egyetemleges vagyon, ami az emberiség számára fontos. ezt teszi meg a klíma egyensúlyt helyi szinten vagy az egész földön. Ez egy tanulmányozási forrás is, fontos, hogy ezeket tanulmányozzuk, hogy megértsük a hasonló biológiai folyamatokat az emberben, hogy gyógyszerforrások legyenek, és ez a biodiverzitás az egyik cél 2010-ra, ami a biodiverzitás éve. A bizottság nevében Dögücht adom meg a szót. Biztos úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettek, és utána záró megjegyzéseket is mondanék. Először is a biodiverzitással kapcsolatos közös szabályokról. Az Európai Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel útmutatókat próbál kidolgozni azokra a területekre, amelyek a, term- a természetet befolyásolják, és egy kommunikációs kampányt is szervezünk a Natura 2000-rel kapcsolatban. Az új biodiverzitás, biológiai sokféle és sokféleség stratégiája az integrációra, a legfontosabb EU politikák integrációjára, mezőgazdaság, halászat, és egyebek mellett integrációjára összpontosít, és ambiciózus, megvalósítható célokat kíván meghatározni a 2020-as időszakig. Mindezt egy új stratégiában és akciótervben határozza meg az Európai Bizottság. A talajvédelemről. A bizottság javaslata a keretirányelvvel kapcsolatban egyenlőre blokkolás alatt áll, pontosan azért, mert a fenntarthatósági forrásfelhasználási kérdésekkel kapcsolatban aggodalmak merültek fel. Osztom az a talajdegradációval kapcsolatos véleményüket és aggodalmukat, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy a tanácson belül a kérdéskörben előrébb jussunk. Végül pedig szeretném elmondani, hogy megnyugtató azt látni, hogy a bizottság és a képviselők azonos véleménnyel vannak azzal kapcsolatban, hogy az, öko, az ökoszisztéma szolgáltatásokat és a biodiverzitást erősítsük. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor a 2010-es biodiverzitási EU-s célkitűzéseket nem tudjuk megvalósítani. Egyértelmű, hogy nem szabad újra fiaskót hoznunk. A 2020-as célkitűzések érdekében a biodiverzitást nem szabad szem előtt éveszteni Európában, Hadd fejezzem be azzal, hogy a parlamenti képviselőkkel osztom azt a szlogent, amely a, a biodiverzitás kampányal kapcsolatban határoztak meg. A biodiverzitás élév, évében mindannyian együtt vagyunk, csak együtt fogjuk tudni a, az élet számára a megkülönböztető biodiverzitást biztosítani a tömegekkel szemben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Európában ezzel a kérdéssel kapcsolatban is bizalom alakuljon ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Collega's eh, bedanken voor hun eh, inbreng vanuit eh, allerlei. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy mindazok a hozzászólások, amelyek elhangzottak, azt mutatják, hogy mennyire fontos a mainstreaminget integráns formában megközelíteni. Nagyon fontos ezeket a terveket valóban felvenni a stratégiába és megvalósítani. A stratégia is egyértelművé teszi, hogy mire mindenre van szükség például akkor, amikor a tagállamok közti különbségek összefésüléséről van szó. A mainstreaming akkor is fontos, amikor például egy olyan ágazatról beszélünk, amelynek több mint 50%-a egy-egy ország területét elfogad, elfoglalja. A halászat, a strukturális támogatások is elhangzottak. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik választ válnak ezekre a kérdésekre vonatkozóan. Finanszírozást is jelent a mainstreaming, és természetesen a finanszírozásnál tudni kell, hogy honnan származik, és mennyire hatékony a korábbiakban már próbáltunk egy csapással két legyet ütni, egy pénzügyi kiadással két célt elérni, de úgy gondolom, hogy a jövőben erre sokkal inkább szükség van, meg kell határozni, hogy melyek azok a kiadások, amelyeket nem csak magát a kiadást valósítjuk meg, hanem egyéb területeken, és adott esetben egy harmadik területen is pozitív folyamatokat indíthatunk el, a nyer-nyer helyzetet. A nemzetközi kezdeményezés, a nagolyai kezdeményezések is nagyon fontosak, elnök úr. A kollégák többször elmondták, hogy az egységes talajpolitikára szükség van Európában. Azt hiszem, szerintem ez a legutolsó dolog, amire Európának szüksége van, hiszen Európa annyira különbözik. Mindenkit nagyon öm, szeretném mindenkinek a figyelmét erre felhívni. Az én országom területe alapvetően három méterrel a tengerszintje alatt van, és ez egészen más, mint mondjuk azok az országok, amelyek a a magaslati hegyi területeken folytatnak gazdálkodást. Az egységes megközelítés ilyen háttérrel nagyon veszélyes. Itt pusztán arról van szó, hogy a feladatok hogyan avatkoznak be, hogy milyen feladatokat látnak el, és hogyan finanszíroznak. A szociális felelősségvállalás ezzel kapcsolatban nem annyira vetődik fel a, a, a fenntartható és tisztességesen gyártott termékekkel úgy gondolom, hogy tovább tudjuk vinni ezt a vitát. Köszönöm. Thank you, Köszönöm szépen. Eh, Lange asszonynak ezzel tulajdonképpen végére is értünk ennek a kérdéskörnek. Köszönöm a hozzászólóknak. A következő napi rendi pontunk az egyperc